javaslatára Sir Robert Atkins nem tagja már a közlekedési és idegenforgalmi bizottságnak. Az elnökök konferenciája 2009. január 8-ai ülésén a 45 per 2001-es LK rendelet 42-es cikke eh,